Az első, amiről szavaznunk kell, Régner asszony jelentése, Steve Briori Brioa mentemi jogának felfüggesztés irányuló kérelem. Coburn úrnak van egy ügyrendi kérdése, ha jól látom. Thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Aggódom, nagyon aggódom. Jó lenne, hogyha itt lenne mentelmi jogunk mint képviselőknek, de minden egyes alkalommal megfosztjuk a mentelmi jogot a képviselőktől. Nekem mindegy az, hogy egy kommunistáról, egy fasisztáról, egy demokratáról, vagy bárki másról van szó. Én kérem, fölmegyek a barikádokra, és kiállok a képviselők jogai mellett. Miért függesztjük fel a mentelmi jogot? Hogyha felfüggesztjük folytonosan a mentelmi jogot, akkor mi értelmi a mentelmi jognak? hogyha nincs védelmünk, akkor miért vagyunk képviselők? Tisztelt elnök asszony, kérem szépen hagyjuk ezt abban. Miért függesztjük fel fontosan a mentelmi jogot? Csak azért, mert valaki a Front National tagja? Az nem elég ok. Mr. Kober, Köszönjük szépen, Coburn úr. Coburn úr, volt már erről vita és meghallgatás is a jogi szakbizottságban tudomásul vettem, amit mondott. Most viszont a szavazás következik készfeltartással. Ki támogatja a jelentést, a javaslatot? Who is against? Ellene ki van. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Következő témánk. Csokka úr jelentése. Az EU és Brazília közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás. Név szerinti szavazás következik, hozzájárul eljárás, lehet szavazni. Has everyone voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő témánk szerek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság felállítása, hatásköre, létszáma és megbizatási ideje. Készfeltartással szavazunk. Ki támogatja ezt a javaslatot? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. We come to the report of the... Uh, Következik Thun und Hohenstein asszony jelentése, geoblokkolás, illetve a vevő állampolgárság a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhely alapján történő egyéb megkülönböztetés a címe. Először két javaslatról szavazunk, 67-es, 68-as módosító, ezek megegyeznek egymással, ki támogatja a 67-es, 68-ast? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva. Jön a megállapodás tervezet, 70-es módosat. Név szerinti szavazásra fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Neki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy bizottsági nyilatkozatról kell szavaznunk, 69-es módosító. Ki támogatja ezt? Ellene ki van? Kitartózkodik. Elfogadtuk. Görling asszony jelentése a következő. Költséghatékony kibocsátás csökkentés és alacsony széndiokszid kibocsátású beruházások. 166-os módosítóról szavazunk. Először név szerinti szavazásra. Has everyone voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szavazunk most a 167-es módosítóról. Ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. Ezáltal az első olvasat végéhez ért a parlament. Jonas Fernández jelentése következik, az Európai Központi Bank 2006-os éves jelentése. Kettes bekezdés, eredeti szöveg, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító, népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosító mellette, két nép kézzemeléssel szavazunk, tehát egyes mellett ki van. Ellene kitartózkodik, elutasítva. Nyolcas módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 14-es módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 26-os bekezdés eredeti szöveg. Oké, okay, sorry. Helyesbít az elnök. 18-as bekezdés 9-es módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most eredeti szöveg következik két részben. Első rész, 18-as bekezdésnél járunk egyébként, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, szintén név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette ki van? Ellenem. Tartózkodók. Elutasítottuk. Tízes módosító név szerinti szavazással. Tehát tízes módosító név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 26-os bekezdés három részben, első rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Tehát géppel szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Harmadik rész, mellette. Against. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 27. eredeti bekezdés három részben első rész mellettem, ellenem, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Második rész, ez népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, kézfeltartással mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es módosító mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? elfogadtuk. 31. bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harminckettes bekezdés, e, eredeti szöveg három részben első rész mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 35. bekezdés eredeti szöveg három részben első rész mellette ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 38. bekezdés eredeti rész Első rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Lez lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40. bekezdés 17-es módosító név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 12-es módosító, a 44-es bekezdéshez név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 18-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 45-ös bekezdés 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 46-os után 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig az egész állásfoglalás indítványról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Fernandes úrnak. Next we will vote on... Buzek úr jelentéséről szavazunk a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsítása. Az állásfoglalás indítványról név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk. Ezzel a szavazásnak vége van. i would like to ask everyone to leave the room so that we can move on to the voting Kérem, hogy mi hamarabb menjenek ki a teremből, már aki ki akar menni, hogy még annál gyorsabban elkezdhessük a szavazatok magyarázatát.